és második olvasatra christianis kariņš eh, judit sargentini a raportőrök a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmus finanszrozás céljára eh, való felhasználásának megelőzésére és ajánlás második olvasatra timothy kirkhope peter simon a pénzátutalásokat ksérő adatok témában. elsőként megadom a szót az előadónak kariņš kirinisnek. parancsoljon! priekšsēdētājas kundze, kolēģi! Mēs šodien un rītdien uz Baltkrievijas... Igen, tisztelt! Tisztelt képviselők! Ma lezárul az az eljárás, amely már két éve zajlik lassan. Egy új jogszabályt akarunk eh, megalkotni, amelynek a célja a pénzmosás elleni fellépés. Szeretnék Sargentini asszonynak eh, a LIBE eh, szakbizottsági társelőadómnak köszönetet mondani, ugyanígy köszönetet mondok az árnyék előadóknak és az Európai Bizottságnak. Az eh, olasz elnökségnek is eh, köszönetet kell mondanom, mert a végső megállapodást az olasz elnökséggel sikerült megkötnünk. Nos, mit értünk el ez alatt a két év alatt? Az Európai Bizottság azt javasolta, hogy javítsunk a pénzmosás elleni jogszabályokon, annak érdekében, hogy a bűnözők előtt tudjunk járni egy lépéssel. És ki kell dolgozni egy javaslatot, aminek a segítségével ezt a célt elérhetjük. Kockázat alapú megközelítésre van szükség a bűnözők elleni védelemben. A bankoknak is több információra van szükség az ügyfeleikkel kapcsolatban. Készülnek úgynevezett fekete listák, amelyek segítenek a bűnöldöző szerveknek és a banki szektornak is abban, hogy több információt tudjanak begyűjteni az átutalásokról, illetve az ügyfelekről. Ami az Európai Parlamentet illeti, mi is kidolgoztunk egy javaslatot, egy új jogi instrumentumra vonatkozóan, ami ugyancsak segíthet a pénzmosás elleni küzdelemben. Ez pedig a tényleges tulajdonosokra vonatkozó európai nyilvántartás lenne. Mi is, mit is jelentene ez? Eddig ugye a tagállamok rendelkeznek nyilvántartással a vállalatokra vonatkozóan, cégnyilvántartások vannak, de magánszemélyekre és jogi személyekre a többszörös tulajdonlású offshore láncolatokra vonatkozó nyilvántartás nincsen. Ezek olyan hosszú láncok, hogy végül senki nem tudja, hogy ki áll a tulajdonosi lánc végén, melyik cég a tényleges tulajdonos. A javaslatunk alapján minden tagállammal szemben támasztunk egy olyan kötelezettséget, követelményt, hogy készítsenek egy regisztert, egy nyilvántartást a tényleges tulajdonosokról. Mit fog ez jelenteni? Ennek az offshore láncnak a kapcsán, ami most nagyon megnehezíti a bűnöldöző szervek munkáját, nos, a nyilvántartás segítségével fel tudjuk tárni, hogy kik állnak bizonyos cégek vagy pénzátutalások mögött. És ez segíti majd az adók beszedését is, mert ezeket a struktúrákat nem csak pénzmosásra használják fel, hanem az adó elkerülésre is. Ez egy új fejlemény, és ez majd nyilván reagálásra készteti a, bűnözőket. A különböző konstrukciók és architektúrák számos változatát tapasztaltuk meg Európában, de ugyanakkor egy Európában jogállamiság van, biztonságos bankok, jól működő bankrendszer, ez azt jelenti, hogy ha módosítjuk ezt a jogszabályt, amit, amire az előbb utaltam, akkor a pénzmosás elleni küzdelmünk sokkal hatékonyabb és eredményesebb lesz. És ezek a bűnözők talán elhagyják az Európai Uniót. Köszönöm szépen mindenkinek az együttműködést és a támogatást, és kérem, hogy holnap támogassák a szavazáson is a javaslatot köszönjük mr kari megadom a szót sargentini képviselő asszonynak négy percben. köszönöm szépen elnök asszony köszönöm a társelőadómnak is a Karin úrnak, az árnyék előadóknak, akik sokat segítettek ebben a ciklusban és a korábbi ciklusban is, az ECON szakbizottság elnökének, Kalcséri úrnak is, és a tanácsnak is köszönöm, mindenek előtt az olasznak, és az Európai Bizottságnak is köszönöm, hiszen ez egy hosszú folyamat volt Emlékezzünk, csak az előző ciklusban kezdtük a munkát, és elmúlt decemberben tudtuk ezt befejezni. És emlékeztetni szeretnék arra, hogy plenárison szavaztunk a választások előtt, ami nekem és Karin úrnak olyan mandátumot juttatott, ami nagyon erős volt. 644-en szavaztak mellette egy ilyen regiszterről van szó, kedvezményezettek kapcsán is 30 voltak csak ezzel lenne, és ez egy olyan erős mandátum, ami után nem lehet visszalépni. Mi haladtunk tovább, az én motiváció mindig is az volt, hogy foglalkozzunk az adóelkerüléssel, az anok csalással és meg kell nézni, hogy mennyi pénzről van itt szó, ami elhagyja Afrikát, mert a nultik nem fizetnek adót abban az országban, ahol a munkát végzik. Itt elképesztő összegekről van szó. És volt itt egy botrány, az ukrán, korábbi ukrán elnök fiával, aki azt a pénzt, amit az ukrán néptől loptak, egy holland cégbe rejtette, postafiók cégbe, és, és és ez megmagyarázza többek között, hogy miért teszük ezt. Az Európai Bizottság, az FNTF az adó bűncselekményeket súlyos bűncselekménynek tekinti, és ez segít nekünk abban, hogy tovább haladjunk. És meg kell vizsgálnunk a 30. cikk értelmében ki is a végleges kedvezményezett. Egy adott ügyben ehhez szükség van egy regiszterre. Van, ahol nincsen ilyen végleges kedvezményezett regisztráció pillanatnyilag, de most már meg kell ezt lépniük ez azt jelenti, hogy ezeket a regisztereket, nyilvántartásokat össze is kötjük egymással, így postafiók cégről postafiók cégre vég, nézve végigjárjuk a dolgokat országról országba. Ki az, aki belenézhet ebbe a regiszterbe? A hatóságok, a különböző bankok, kaszinók, stb. Tehát mindenki, akinek erre jogosultsága van mindenki, aki bizonyítani tudja, hogy érdeke, hogy fontos számára, hogy belenézzen a pénzmosás miatt, a terrorizmus, korrupció, adó, bűncselekményes csalás, stb. A civil szervezetek, újságírók és minden polgár belenézhet ebbe a nyilvántartásba, hogyha ezzel rendelkezik, és ezzel ahhoz járulunk hozzá, hogy ezek postafiók cégek eltűnjenek és elrejtsék a pénzüket. vagy Olyan pénzekről van szó, amit egészségügyre, oktatásra és egyéb területekre tudunk költeni a társadalmainkban. Ennek büszk, erre most büszke vagyok. És persze ezen túl is mehetünk és ha, ha, ha valaki képes erre, akkor lépjen tovább, és akkor vegyük az adatvédelmet is, mert és természetesen jobban meg kell értenünk ebben az összefüggésben, mit jelent az adatvédelem, mennyire fontos az adatvédelem. A szem, az adat alanya az adott személy, ugye ki az a, megtilthatja, hogy dolgozzanak az adataival, igenis jogorvoslati lehetőséggel élket, és ez az adattárolás pedig öt évre korlátozták, és örülök, hogy ez így van. Nos, Elnök asszony, legyen ez egy példa más országok számára a világon. Milyen jó lenne, hogyha az Egyesült Államok követne bennünket például, hogyha az adó elkerülésről beszélünk, adócsalásról, mennyit segítene ez nekünk? Köszönöm szépen. Megadom a szót Kerkóp képviselő úrnak négy percben. Now, President, uh, Commissioner, um, with anti-money laundering. Tisztelt elnök asszony, tisztelt bizottság, hogyha a ö, pénzmosás elleni küzdelemmel ö, elvágjuk ezeket a pénzeket, akkor ö, sokkal jobban tudjuk védeni a gazdaságunk stabilitását, a benne élő embereket azzal, hogy a terrorizmus és a csalások előtt fellépünk. Sosem szabad ezeket alábecsülni. A gazdaságban nagyon fontos természetesen az átláthatóság, ez egy erőteljes fegyver de az árnyék jelentőstékkel együtt a régi jogszabályt átdolgozni egy elég komoly kihívás volt. Nemzetközi szabványok vannak, az FTF, az Európai Unió határain is túl nyúlik ez, és együttműködést követel. A pénznek át kell ármolni a határokon túl, és eszközökbe kell a formájában adott esetben visszajönni meggyőződésem, hogy ez a csomag ez segíteni fog bennünket abban, hogy leszűkítsük a teret a bűnözők előtt, és ugyanakkor segíteni fog bennünket abban, hogy a pénzt jobban nyomon tudjuk követni határokon át. vállalatok kerültek nehézségbe, amikor az előző ilyen jellegű szabályt kellett bevezetni és alkalmazniuk. Ebben az esetben egy arányos, hatékony megoldást szeretnénk létrehozni a pénzmosás elleni küzdelem érdekében. A második pénzmosás elleni jogszabályt, amelyben ugyancsak részt vettem, úgy értelmezték többek között az én haszámban is, hogy ez egyszerűen az élet elviselhetetlen lesz a kisbefektetők számára. Ezért fontos, hogy kiegyensúlyozott megoldás legyen a pénzintézetek tekintetében. Nem szabad túlzott ö, olyan terhet rá helyezni a, ez új rendszerrel. Egy nagyobb átláthatóság, kiegyensúlyozottság és a magánélet megfelelő védelme mellett adatvédelemre is szükség van. Ez mind részét képezte a mi munkánknak. Az arányosság eh, mindig felvetődött a munkánk során itt a parlamentben is, és ebben a eh, csomagban pedig különösen. A korábbi irányelveknek eh, az volt a jellemzőjük, hogy adott esetben kibúvót adtak a bankoknak különböző pénzintézeteknek, hogy e, elvigyék a döntést, és gyakorlati módon nem elemezték az ügyfeleiket. Nem nézték azt, hogy tulajdonképpen mi a célja, és nem így közelítették meg a kérdést. Fontos, hogy megfelelő hatékony felülvizsgálati ellenőrzési rendszer legyen, de az országoknak ezeket a módszereket nem csak alá kell írniuk, hanem egyben alkalmazniuk is kell, és jó együttműködést kell a harmadik országokkal is folytani. Azok, akik továbbra is Európában kívánnak befektetni, azoknak ez fontos, és fontos, hogy megfelelő eszközökkel és európai együttműködéssel rendelkezünk, hogy a pénzügyi bűnözést megfelelően tudjuk üldözni. De ugyanakkor működőképes kell, hogy legyen ez a terület és ez volt a ö, mi szemem előtt lebegett, amikor ezen a csomagon dolgoztunk. Lehet bármilyen jó törvény, hogyha azt nem alkalmazzák megfelelően, akkor azzal semmit sem nyerünk. És meggyőződésem, hogy hála ennek a csomagnak ö, sokat fogunk nyerni. Köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik egyet, ö, együtt dolgoztak velem, Simon úr, az árnyéklentéstevők és társjelentéstevők, holnap egy új korszak fog kezdődni a pénzmosás területén. A józanész szerint, és ugyanakkor a nagy közönség vagy közvélemény elfogadásával. Uh, Köszönöm, Kárkov úr. Péter Simon a következő. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Becslések szerint évente körülbelül 1600 milliárd dollár pénzt mosnak át, ez a gazdasági teljesítmény 10%-a. Csak az EU-ban évente egy milliárd eurót veszítünk el adócsalás miatt. Ez magasabb összeg, mint a 7 éves EU-s költségvetési keret. Az Európai Uniónak, az Európai Parlamentnek ezért a pénzmosás elleni küzdelem kapcsán élen kell járnunk, ugyanúgy, mint az adó csalók elleni küzdelemben. 2005-ös elavult a pénzmosás elleni irányelv, ezt át kell dolgozni. Emellett nagyon fontos a pénz átutalásokat kísérő adatokra vonatkozó rendelet átdolgozása is, és ezt bele kell dolgozni az új pénzmosás elleni jogszabályi csomagba kockázat alapú megközelítésre épül mindegyik eh, javaslat. Eh, olyan eh, területekről van szó, ahol nagyon nagy a pénzmosás veszélye, ott először is a kockázatokat kell elemezni, és ezt már visszatükrözi az irányelv. Kaszinókat, kaszinókra és szerencsejátékokra is ki fog terjedni az átdolgozott irányelv. A terrorizmus finanszírozás pénzmosás elleni küzdelemnek a kulcseleme a transzparencia, azaz, hogy meg kell tudni állapítani, ki az igazi haszon élvezője ezeknek az áttekintetetlen vállalati konstrukcióknak és, és postafiók cégeknek. Szerintünk ez nagyon nagy siker a pénzmosás elleni küzdelemben, tehát nagy siker az, hogy a szociáldemokraták és mások nyomása alatt az Európai Parlamentnek sikerült ezt a központi nyilvántartást létrehozni, amiből kiderül a tényleges tulajdonos személyem és különböző szervezetek, alapítványok esetében is tisztán látunk. Ennek a nyilvántartásnak a bevezetése nem ment magától. A bizottság eredeti eh, javaslatán ez túlmutat. A tagállamok a tanácsban sokáig ellenezték ezt, de az Európai Parlamentnek sikerült ezt a központi követelését végül is érvényesíteni. Ezek a nyilvántartások kötelezők mindenki számára, pénzügyi hatóságok, ügyvédek, közegyők számára pedig szabadon hozzáférhetők, és mások is, például újságírók is hozzáférhetnek. Ez eddig rendben van. De mi szociáldemokraták azt is szerettük volna, hogy ezeket a nemzeti nyilvántartásokat össze is lehessen kapni, kapcsolni, és ezt eh, nem tologassuk magunk előtt, eh, hogy majd négy év múlva visszatérünk erre. Transzparencia, az információ áramlás nem szabad, hogy megálljon a határokon. Emellett mi szociáldemokraták még azt is szeretnénk, hogyha a központi eh, nyilvántart oktatás eh, rendszerét eh, harmadik országokban is alkalmaznák. Egy ilyen transzparencia offenzívával fel lehetne tárni obszkurus eh, praktikákat, adóelkerüléseket, adóparadicsomok ellen pedig hatékonyabban lehetne fellépni. Az Európai Parlament nyomás alatt a végső szövegbe az is belekerült, hogy készüljön egy lista a harmadik országokról, amelyek még deficiteket mutatnak fel, hogy hiányosságok vannak a pénznyomás elleni küzdelemben. És a listán szereplő országokkal szemben még nagyobb elővigyázatosságra van szükség. Delegált jogi aktusokkal mi is részt veszünk ennek a listának az elkészítésében, amelyet három havonta kell aktualizálni. Azt is szeretik volna, hogyha néhány ponton messzebbre sikerül menni, de végül is rögzítsük azt, hogy egy ilyen nyilvános, központi nyilvántartása a legfontosabb célunk teljesült. Más vívmányokkal, eredményekkel együtt ez az irányelve sikere. De még sok minden nyitva maradt, ezért a következő öt évben is marad még munka. Köszönöm szépen a szót Jurova biztos asszonynak. Thank you. Köszönöm szépen, igen, tisztelt képviselők. A negyedik pénzmosás elleni irányelv és a rendelet, amely a megfelelő információ továbbítást tartalmaz, a stratégiai jelentőségű szerek az Európai Unió számára, és fontos lépést jelentenek egyben a fáradozásaink során, hogy szemben menjünk a pénzmosással és megakadályozok a terrorizmus finanszírozását. Hálás vagyok a parlamentnek, mindenek előtt a két társ előadónak, Szargentini asszonynak és Karinc úrnak, illetőleg az árnyék előadóknak is, hogy erős támogatást biztosítottak ennek a dokumentumnak, és keményen dolgoztak rajta. Egyébként az egymást követő elnökségek is nagy munkát végeztek, mindenek előtt az olasz elnökség, az ő idejük alatt a oldalú párbeszéd befejeződött elmúlt év decemberében. Meggyőződésem, hogy a mai napon megszületett az az eredmény, amelyel elégedettek lehetünk a holnapi szavazás egy további lépést jelent a szigorúbb szabályok felé a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás területén, és ha látjuk, hogy milyen terrorista fenyegetés jelentkezik Európában és a biztonsági agenda összefüggésében, fontos, hogy ezek az előírások a lehető leggyorsabban hatályba kerüljenek. Most eszközöket kapunk a kezünkbe, hogy jobban, tárjunk, jobban feltárjunk milliárdokat, euró milliárdokról van szó, hogy jobban kövessük ellenőrizzük a pénzek mozgását, amelyek eh, a terrorizmus, a terrorista támadásokat finanszírozzák. Egyébként pedig eh, a nemzetközi együttműködés egy fontos részét képezi ez a terület a, reg, a nyilvántartásokkal is. Örülök, hogy a parlament és a tagállamok eh, sokat tettenek a érdekében, hogy nyomon kövessük a kedvezményezettek megfelelő nyilvántartását a munkát most el kell kezdeni, hogy biztosítsuk ez a keret, ami megszületett, hatékonyan működhessen és átláthatóan. A lényeg az, hogy gyorsan működjön ez az új előírás. A bizottság igyekszik felgyorsítani a végrehajtás folyamatát az új irányelv hatája alatt. Örülnék, hogyha a parlament jelentős többséggel megszavazná ezt a szigorúbb keretet a, a terrorizmus és a pénzmosás elleni fellépés érdekében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Jurová biztos asszonynak. A továbbiakban a frakciók szónokai következnek. Radev kolléga másfél percben. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Az az ENSZ szerint a globális GDP-nek körülbelül 2,7 milliót tesz ki. Ezek olyan összegek, amiket a, kereszt, a pénzmosáson keresztül finanszíroznak, azok az emberek milliájainak életét befolyásolják. A pénzmosás elleni csomag azért nagyon fontos, mert nagyobb átláthatóságot hoz egy, egyre bonyolultabbá váló pénzügyi rendszerben, amely egyébként sokkal egy, jobban elősegítené a különböző csalásokat. Egy központi regiszter, amelyben nyilván tartják a végső kedvezményezeteket és a az adó kötelezettségeket, és az jobban segíti a megfelelő elem, ellenőrzéseket, és a fizetésekben közreműködőket is rákényszeríti arra, hogy együttműködjenek a hatóságokkal. Ez sokkal nagyobb átláthatóságot fog hozni abban is, hogy egy-egy vállalatnak ki, vagy ki a tulajdonosa, és ez hozzá fog járulni a belső piac megfelelőbb működéséhez is. Ugyanak akkor a szervezet bűnözés, terrorizmus elleni harc is könnyebb lesz. Ez pedig nagyon fontos figyelembe véve, hogy milyen terrorista fenyegetettség lebeg Európa felett. Ezért fontos, hogy meghatározzuk a prioritásokat az európai biztonsági napirendben is. A csomag megfelelő eszközöket kínál, Két, perc, két percben Gómez asszony. Mikrofon. Mikrofon kérem, kapcsolja be. A fiktív fellépés a negyedik irányelv során a tőke pénzmosás ellen, az szerintem egy nagyon jó fellépés a pénzügyi bűnözések előtt, és a technikai eszközöket is fontos, hogy megfelelő személyzet legyen. A legfontosabb ez az új központi regiszter, ami nyilván tartja azt, hogy az különböző Európai Unióban letelepedett vállalatoknak a tulajdonosait rögzíti. És erről mindenképpen beszélnünk kell. Én meg kell, hogy mondjam, hogy csalódott vagyok, hogy a számos pénzügyi botrány ellenére az Európai Unió még mindig nem csak az ígéretek szintjén mozog az átláthatóság tekintetében, mert ugye parlamenti javaslatokat beblokkoltak, amiknek az lett volna célja, hogy egységes hozzáférés legyen a regisztrációhoz. A tagállamok maguk dönthetik el, hogy ki fog hozzáférni az újságírók, a bankok, egyebek. Tehát 28 különböző hozzáférési lehetőség lesz, ami tulajdonképpen az irányelv harmonizációját gyengíti. Továbbá a trösztök kilógnak ebből a rendszerből, és ott továbbra sem fogjuk tudni a tényleges tulajdonosok vagy kedvezményezettek személyét. Az összefüggések között és az adók kikerülés és csalás között egyértelmű. A központi regiszter fontos eszköz lehet ahhoz, hogy megfelelően tudjunk küzdeni a multinacionális cégek csalása kikerülése ellen és az állampolgárok leginkább ettől a pénzügyi fellépéstől szenvednek. Természetesen ez nem segíti az adó rendelkezések összehozását, de mégiscsak segít abban, hogy a homályos rendszereket, amiket felhasználnak arra, hogy az adót kikerüljék, azt kiderítsük. Ezért kérjük a tagállamok mielőbb ültessék át ezt a az új irányelvet, és hatékonyan alkalmazzák. És nagyon fontos, hogy harmadik országokba is bevezessék ezeket a regisztereket, ezért fontos, hogy a g 27 és más területeken is az adóparadicsomok előtt fellépjenek. Köszönöm szépen, Gomes asszony. Gomes asszony, Szanyi úr kérdésére válaszol? Parancsoljon, Szanyi úr.

Uh, úgy gondolom, hogy azért, mert uh, nincs meg a kellő akarat a tagállamok részéről, és a bizottság részéről sincs meg a kellő fellépés, hogy ezzel foglalkozzanak illetve elérjék az adóharmonizációt nincs emiatt igazi egészséges verseny a belső piacon. Pontosan erről van szó, ezen kell dolgozni, szeretnénk, ezt szeretnénk elérni az adó szakbizottságunkban, és biztos vagyok abban, hogy ha a parlamentben rendesen dolgozunk, akkor képesek leszünk ezt elérni a bizottságnál és a kormányoknál. Köszönöm szépen Gomez kolléganő. Von Storch kolléganő következik. Igen, tisztelt elnök úr, kedves kollégák, a mai napon Ja, jobb intézkedésekről beszélünk a pénzmosás elleni ügyben, tehát észszerűen tűnik a dolog, fekete munka, adócsalás, stb. De ha erről beszélünk, akkor a horizonton feltűnik egy új téma. Itt összességében a készpénz megszüntetéséről kell gondolkodni. Nem tudunk-e minden fizetést mentesíteni, hogy transzparensé tegyük ezt a terrorizmus elleni harcban például. Tehát valamikor betiltjuk akár a készpénzt. Péter Bolfinger egy híres német közgazdász akár ezt is követeli, bár másokból hivatkoznak erre. Itt az eredmény viszont az, hogy a hivatalnokok belenézzenek az életünkbe, hogy hol iszok sört este, mikor mentem haza a taxival egy adott napon. Ez az anonimitás, a névtelenség egy alapvető szabadságjog, vagy igazából itt a bűnözőkről van szó? Itt egy néhány bűncselekmény ahhoz kell, hogy vezessen, hogy elveszítsük a jóinkat, ezért azt mondom, tartsuk meg a készpénzt. Köszönöm szépen Font Storch kolléganőnek, most másfél percben Torvalds kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. A pénzmosás, ahogyan tudjuk, nagyon súlyos eh, probléma. A bűnöző szervezetek nagy jövedelemhez jutnak, és ez nagyon káros, rendkívül káros a gazdaság számára. Ezen a jogalkotási javaslaton már elég régóta dolgozunk. Szeretném megköszönni a raportőröknek azt, hogy ilyen kitűnő hangulata volt az együttműködés, és köszönet illeti az árnyék előadókat is. A kockázat elemzés volt a kiinduló pont. Pontos kockázat elemzésre van szükség, és ez a jó jogszabályok alapja. A második fontos kérdés volt a tényleges tulajdonos, a beneficial owner kérdése. A trialógus során eljutottunk addig, hogy igen, legyen egy nyilvántartása a tényleges tulajdonosoknak. Nos, nagyon komplex ügyről van szó, gondolhatunk a kaszinókra, a pénzmosás kapcsán. Nagyon nagy eredmény, hogy eljutottunk idáig. Azt a tényt is üdvözlöm, hogy sikerült megoldanunk több problémát. Például, amikor jogalkotási javaslatot készítünk, akkor nehéz összefésülni a különböző elgondolásokat. És sok országban a pénzmosás kapcsán a szociális vállalkozások kérdésével is foglalkozunk kellett. Tehát köszönöm, hogy sikerült elkészülni, elkészítenünk ezt a jogszabályt, és ez segíteni fog a problémáink megoldásában. Köszönöm szépen, Torvárs kollega. Most pedig Kari kolléganője szó másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A kollégáknak szeretném megköszönni mindenek előtt frakcióm nevében a munkát. Nagyon messzire jutottunk. Úgy gondolom, hogy rendkívül lényeges az a téma, amiről beszélünk. Látjuk a globális változásokat. Az afrikai országok mintegy 50 millió dollárt veszítenek el évente a pénzek elterelése az adócsalás miatt. Ez majdnem ugyanannyi, mint amit fejlesztési segély formájában megkapnak. Az illegális tőke menekülés elleni küzdelemnek is döntő jelentősége van, és nagyon fontos, hogy a hatóságok ezek, az ilyen postafiók cégek, fiktív cégek nyomára bukkanjanak, ahol elrejtik a nyerességet, hogy ne kelljen adót fizetni, ezeket fel kell tárni. És mi ezt is követeltük, hogy szükség van ilyen nyilvános nyilvántartásokra, annak érdekében, hogy a, közlemény, a közvélemény is eljusson a végső, a tényleges tulajdonosség végig menve ezen a láncon. Nem csak a hatóságok férnek hozzá a nyilvántartáshoz, hanem civil, civil eh, szervezetek, újságírók is eh, hozzá kell, hogy férjenek az olyan botrányokat, mint a LuxLeaks nyilvánvalóan fel kell tárni, és ez most már könnyebb lesz. Nem sikerült elérnünk a teljesen nyilvános regisztert, ez lett volna a célunk, de a tanácsban, illetve a bizottságban ezt, ezt nem akarták. Az mi kormányunk, a Dán kormány is támogatta volna a teljesen nyilvános regisztert, hogy a lehetőségeink tovább bővüljenek. Köszönöm szépen, eh, Kári asszony, és most Zsoli asszony következik. monsieur. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos asszony, üdvözlöm a jelentéstevőknek a határozott munkáját, és különösen Judith Sargentinire gondolok. Számos nyomás ellenére holnap szavazni fogunk a tényleges kedvezményezett, az offshore cégek tényleges kedvezményezett regiszteréről. Ez önmagában egy nyereség. Egyes tagállamok mindent megtettek, hogy ezt lehetőleg korlátozzák. Az Egyesült Királyság elérte, hogy a regiszterek ne legyenek nyilvánosak a trösztök esetében. Oda kell arra is figyelnünk, hogy egyes tagállamok hogyan fogják majd meghatározni azt, hogy a civil szervezetek, újságírók hogyan férhetnek hozzá az egyéb regiszterekhez. Ezért a Holnapi szavazás csak egy első lépcsőfok lesz azon az építményen, ami a, az átláthatatlan, homályos pénzügyi dolgo, cselekményeket kívánja felszámolni, ami a terroristákat, a magánszemélyeket szolgálja. Holnap rá fogom mutatni, hogy a status quo nem fatalitás, megszakította az elnök. Frau Kollegin Ferrara. Ferrara kolléganő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt kollégák. Több ezer bűnszervezet van Európában, olyanok, amelyek különböző országban tartanak fenn vállalatokat, hogy az illegális tevékenységből származó pénzeket elrejtsék, a pénzmosás értékelése, és hát itt az ezzel együtt járó kockázat és a terrorizmus miatt igen nagy, és komoly kihívást is jelent. Ezt harmadik államokhoz fűződő kapcsolatokban is érvény kell juttatni a pénzmosás elleni fellépés azt jelenti, hogy szembe megyünk a bűnözéssel, a terrorizmus finanszírozással, az adócsalással és egy számos más területtel, amely sérti a tényleges gazdaságot. Az átláthatóság abszolút fontosságú ezen a területen, és a nyomon követhetőség természetesen az Európai Unió pénzeit nyomon kell követni. Mindent el kell követni annak érdekében, hogy cégek és jogi személyek tevékenységét világossá tegyük, hogy lássuk, hogy ki a tényleges tulajdonos, ki a haszonélvezője, illetve ki a aki tényleges döntéseket hoz. Ehhez szükség van nyilvános nyilvántartásokra, ahol ezeket az információkat aktualizálni lehet, és hát ezeket hozzáférhetővé is kell tenni. Eddig már sikerült haladást elérni a normatív keretben, de még mindig számos rés van, amit be kell tömni. A vállalatok esetében, trösztök esetében az információhoz való hozzáférés olyan, hogy nehézé válik a megfelelő információk begyűjtése. Itt támogatni lehet a pénzmosást is. Természetesen a magánszférét védeni, szélát védeni kell, de mindenképpen szükséges egyfajta transzparencia, amit el akarunk érni. Köszönöm Ferrara kolléganő, most pedig Borgézió kolléga egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Ebben a jelentésben van egy dolog, ami hiányzik, vagy jobban szólva fontos kérdéseket elkerültek, amik ugyanakkor ennek a kérdésnek a középpontjában állnak. Nevezetesen a az átláthatatlan csatornákon keresztül történő finanszírozásról van szó, az iszlámista finanszírozásról, erről nincsen szó. Van egy egész európai hálózat, kis, kisbolt, élelmiszerkereskedelem, olyan beruházások, amikről nem igazán tudja az ember, hogy miből is kerültek ezek fizetése, Ezek szerény eszközöknek, szerény befektetéseknek tűnnek, de mégis fontosak. Egy olyan probléma ez, ami sokkal messzebb mutat, mint gondolnánk. Vannak olyan fővárosok, amelyek a homályos célokat, terrorista törekvéseket vagy egyéb törekvéseket támogatnak és védelmeznek. Az a kérdés vetődik fel bennem, hogy valóban arról azért akarunk-e dolgozni, hogy azokat találjuk meg, akik az ilyen illegális finanszírozásokat támogatják. Paunov asszony másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Ahhoz, hogy prosperáljon az európai gazdaság, angolul két tére van szükség, transzparenciára és bizalomra. Az Európában a mosott pénz eléri a 600 milliárd eurót, ez kétszer annyi, mint a Juncker terv céljaira szánt pénz. Ezt a pénzt befektetnénk innovációba, oktatásba, kutatásba. Ezzel a két javaslattal ezt a negatív tendenciát szeretnénk megfordítani, javítani akarjuk a nyomon követhetőséget az átutalások során. Javulni fog az integritás, jobban fog működni a pénzügyi rendszer, javul a, stabilabb lesz és jobb lesz a reputációja. Az elvárható gondosság elvére is oda kell figyelnünk. Jobban fogjuk ismerni az ügyfeleket, és világosabbá válik a vállalkozások természete. A nyilvántartások a tényleges tulajdonosok nyomára vezethetnek mindenkit. Ugyanakkor az adott védelmi szabályokat is be kell tartani, tiszteletben kell tartani a pénzmosás, a terrorista finanszírozást külön-külön az államok nem tudják megoldani. Össze kell fognunk a pénzügyi csalások elleni küzdelemben. Bizalomra van szükség. A pénzügyi rendszerbe vetett bizalomra, abba, hogy ezt a pénzt tisztességes környezetben használják fel a vállalkozások. Köszönöm szépen, Paunov asszony, most pedig Ferrer asszony másfél percen. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony, kedves kollégák! Először is én is köszönetet mondok az előadóknak és árnyék előadóknak az erőfeszítésért és hát a munka minőségért is. Azt gondolom, hogy az olasz itt sikerült elérni valamit, aminek, amit nem sokára le tudunk zárni. Itt a csalás, a pénzügyi csalás, az adóelkerülés elleni fellépés és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem fontos lépés ebben a munkában. A tényleges tulajdonosok megtalálása rendkívül fontos ebben a küzdelemben. A szocialisták és demokraták nagy elégedettséggel látják, hogy az EU idevágó nyilvántartása végre megszületik, bár azt látni kell, hogy az információhoz való hozzáférés nem teljesen szabad európai szinten. Hogyha az előírások a nyilvántartáshoz való hozzáférést azokra korlátozzák, akiknek jogos érdekük van ebben. Ez oda vezethet, hogy azok, akik eh, kevésbé igényesek, itt államokról beszélek, azok továbbra is eh, korlátozzák a hozzáférést. Ez plusz lehetőséget eh, kínál arra, hogy a hozzáférést a tagállamok még korlátozzák kivételes esetekre hivatkozva, hogyha a tényleges tulajdonos mondjuk megfélemlítés áldozata is lehet. Ilyenkor nehéz természetesen az információkat megfelelően kezelni. Amit most eldöntünk, az egy fontos lépés a helyes irányba, hogy teljesen transzparens legyen ez a terület. De még mindig csak az első lépésről, egyetlen lépésről van szó. Egyelőre a kompromisszumokat kellett kötni, de a szöveg összességében pozitív üzenetet hordoz. Egy fontos lépés volt, és abban bízok, hogy tagállamok végrehajtják. Köszönöm Ferére asszony. Fotika kolléganő. Köszönöm szépen. 2004-ben a madridi támadások után az európai tagállamok kötelezettséget vállaltak arra, hogy szembeszállnak a terrorizmussal, és felszámolják a terrorista hálózatokat. Sajnos azt kell látnunk, hogy a terrorista csapda szintje nem csökkent a jogi eszközeink nem kielégítőek a munka elvégzéséhez. Ezért fontos a holnapi szavazat erről a csomagról, amelynek a célja az, hogy szembeszálljunk a terrorizmussal. Ez számomra egy alapvető fontosságú lépés az Európai Unió érdekében. Köszönöm Fotiga kolléganőnek, Jesek kolléga, másfél percben. Thank you, Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik a néppárt részéről részt vettek ezekben a tárgyalásokban. Szerintem ez az irányelv nagyon jól mutatja, hogy mennyire fontos az Európai Parlament a jogalkotási folyamatban a végkedvezményezett regiszterre nyilvántartása, ez az Európai Parlamenttől indult ki, és a háromoldalú tárgyalásokon kerül ment. A megállapodás, amire decemberben jutottunk, az mutatja azt, hogy a közvélemény is nagyobb átláthatóságot kíván, és egy további lépés volt a pénzmosás elleni küzdelemben. Ugyanakkor még van mit javítani, hogyha a hozzáférhetőségéről beszélünk a nyilvántartás végrehajtásnak. Ugyanakkor az irányelv nyitott ajtókat hagy azon tagállamok számára, amelyek szeretnének előbbre lépni, és a, elfogadják a jogos érdek alapján történő hozzáférést. Mindenképpen itt lenne az ideje, hogy a tagállamok felelősséget vállaljanak, és teljes mértékben bevezessék az Európai Uniós pénzátutalási és pénzmosás elleni rendelkezéseket. Remélem, hogy meg lesz a kellő rugalmasság, hogy hogy korlátlan közvélemény hozzáférés legyen, és hogy a információt vállalatokról, trösztökről egyaránt meg lehessen kapni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Jeszek kollega. Másfél percben Kriszogonosz képviselő következik. Az EU gazdasága egy rendkívül jelentős gazdaság. 166 milliárd euró az Európol becslése szerint elvész ebből, mert ez szervezett bűnözők birtokába kerül. Ez azt jelenti, hogy kevesebb pénz marad fejlesztésre, szociális ellátásra, és nő az egyenlőtlenség, a különbségek, társadalmi különbségek. Miért tud ilyen hatékonyan működni a pénzmosás a mai napig? Miért nem küzdöttünk elég hatékonyan az európai joggal? Elég egyszerű a válasz, hiányzott eddig a politikai akarat. És ebben van ennek a két jogalkotási javaslatnak a jelentősége az Európai Bizottság javaslatai a jelenleg érvényes jogszabályokat jelentősen javították a tényleges tulajdonosok nyilvántartása, egy ilyen központi nyilvántartás az első nagy lépés egy transzparens rendszer létrehozása felé. De még további lépéseket kell megtenni annak érdekében, hogy a kereskedelem is transzparensé váljon. Ez egy másik nagyon fontos reform, amire szintén szükség van a munkaerőpiacokat nem kell deregulálni, de e, további intézkedésekre szükség van. Köszönöm e, Krisza Bonosz e, kollega és Koráó képviselője a szó egy percben. Grazie, grazie Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Ezzel a negyedik ö, csomaggal, ami a tőke mosás ellen kívánunk fellépni, hát haladunk, haladunk a korábbiakhoz képest, bár szerintem és sokak szerint még mindig nagyon messze vagyunk attól, hogy egy igazán hatékony eszköz legyen a kezünkben, amivel tudunk e jelenség ellen küzdeni. Egyetértek Krizokonosz kollégával, ez valójában egy sorscsapás, de ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy egyesek számára ez nagyon is kedvező, mert olyan pénzről van szó, ami egy adott területre beérkezik, nem tudjuk, hogy honnan jön, sok esetben ez illegális, és vannak, akik ennek előnyeit élvezik. De hát ugyanakkor ennek vannak pozitív elemei is. Tehát még akkor is, hogyha ez azt jelenti, hogy a alacsonyabb szinten ö, tudunk csak megegyezni. A kereten belül a különböző tagállamok különbözőképpen fognak majd fellépni, ahogy ezt akarják. Tehát itt szerintem elveszítettük azt a lehetőséget, hogy ténylegesen előre lépjünk. Köszönöm. Kora úr, Brioa úr, egy percben. Monsieur le Président. Tisztelt elnök úr! A pénzmosás, a tőkemos közelemben és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés elvileg a jó irányba halad. Ugyanakkor nem szabad, hogy ennek az legyen a következménye, hogy a tagállamok szuverenitását feláldozzuk, mert a tagállamok azok, amelyek leginkább fel tudnak hatékonyan lépni a maffia rendszerek ellen, hálózatok ellen. És ezt a jogszabályt meg kell, kísérni kell azzal is, hogy a belső piacra való tőke beáramlásokat is szemmel keressük. Nem szabad azt hinni, hogy, vagy, és megengedni, hogy a határ nélküliséget a tagállamok között kihasználja a terrorista és a pénzmosó hálózat. A személyek és a vállalatok szabad mozgása egy olyan kedvező jogi környezetet hozott létre, ami segíti ezeket az illegális tevékenységeket. Tehát ezért a rendőrségi igazságügyi együttműködés megerősítése nagyon fontos először is. Schengen fel kellene függeszteni a pénz szabad mozgása tekintetében. Köszönöm szépen, man kolléga, másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Évről évre mint egy 615 és 1,5 billió euró közötti összeget mosnak. Ezek bűnözők, ugyanis jogszerűvé kimenják tenni a pénzeiket offshore országokba mennek és manipulálják ezeket a területeket, illetőleg postafiók cégeket hoznak létre. Ez igenis komolyan csorbítja akár a hitélentézetek stabilitását is, és az egész pénzügyi rendszerrel szembeni bizalmatásák elő. Itt nem elegendő a nemzeti fellépés. Az EU jogi előírások azoknak meg kell felelniük az új technológiai fejlődésnek és a nemzetközi normáknak is, hogy hatékonyan tudjunk fellépni. Szükség van egy nyilvános központi regiszterre, hogy utána járhassunk a tényleges tulajdonnak. Adott esetben az Európai Bizottságnak itt egy szupranacionális kockázatértékelést is kell végeznie, ezt lehetővé kell tenni számára, és nyomon követhetővé kell tenni a transfereket. Transzparenciára szükség van, de a jogi előírásoknak összhangban kell lenniük az adatvédelemmel és a kartában szereplő alapjogokkal is. A személyes adatokat természetesen nem lehet felhasználni kereskedelmi célokra. A nemzetközi együttműködési koordináció rendkívül fontos. Itt megértéktartóan célzottan kell aláásni a terrorizmus finanszírozását, és a pénzmosást Karenc úrnak és más előadóknak gratulálni tudok csak a munkához. Köszönöm, Man kolléga, Gualtieri kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. ami ösztönzött bennünket, hogy a pénzmosás elleni csomagot elfogadjuk, az egy parlamenti demokráciának egy szép példája volt, egy igazi siker, őszinte és egyértelmű fellépés, és a tárgyaló felek, az olasz elnökség idején, illetve a jelentéskészítők is nagyon jól dolgoztak. Ez nem, ez jóval meghaladta a nemzetközi normákban elért eredményeket is. Itt nem egy olcsó alkut kötöttünk, hanem a tanács és a parlament végül is sikerült összefognia, hogy megfelelő javítson ezeket a trösztök, vállalatok, különböző pénzügyi egységek nyilvántartásával. És ez hozzájárul ahhoz, hogy a jogos érdek az ne csak a pénzmosás területén érvényesüljön, és a terrorizmus elleni közdelemben, hanem ki kell, hogy ez terjedjen az adóbűnözésre, adókikerülésre, adócsalásra egyaránt. Ilyen szempontból itt egy jelentős lépést sikerült az eredeti elképzeléshez tennünk. Tehát ez mindenképpen kézzelfogható eredmény, és lehetővé teszi, hogy tovább lépjünk az adóbűnözés elleni küzdelemben. Jelentős lépés, ez egyetértek a jelentéstevő asszonyjal. Ez egy olyan modell, amiből nagyon sokan meríthetnének, és az Európai Parlament támogatni fogja ezt, nem csak jogalkotással, hanem arra is oda fog figyelni, hogy ezt meg megfelelően alkalmazzák. Köszönöm. Özök kollega, egy perc van. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselőtársaim! A területi küzdelem, a terrorizmus finanszírozás, megakadályozása, a pénzmosás elleni küzdelem rendkívül fontos téma. És örülök, hogy ez az új jogszabály együttes már több szempontot vesz figyelembe, több intézmény együttműködésének köszönhető, hogy megszületett ez a javaslat, a jogalkotási javaslat, és közös erőfeszítéssel próbáljuk mindenek előtt meghatározni, hogy hogyan kívánunk reagálni a folyamatosan változó bűnözői tevékenységre racionálisan és arányosan kell eljárnunk. És figyelembe kell venni azt is, hogy kik bonyolítanak le pénzügyi transfereket, hogyan zajlanak a pénzátutalások, hogyan működik a pénzügyi szektor, akár nemzeti szinten Köszönöm, Oszok kolléga. Most pedig másfél percben válik kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt köszönetet mondok a parlamentnek, kiváló munkát végeztünk ebben az esetben, azt hiszem ez helyes irányba tett lépés számos szempontból. Sajnos azt kell, hogy mondjam, a tanács egyes tagállamok miatt bizony korlátozta a parlament kiváló munkáját. Egy kicsit meglep bennünket a regiszterhez való hozzáférés témája, a tényleges tulajdonosokról gyűjtött regisztrációról van szó, itt a tagállamoknak elég nagy mozgásteret biztosítanak. Mindenek előtt, ami a decentralizált regisztereket illeti, a parlament egyébként és a civil társadalom is ezt követel, de egyelőre csak a hatóságok kérhetnek adatokat, és az, akinek jogos érdeke van ebben, de ez nem elég egyértelmű, ez a jogos érdek. Ami pedig a tényleges tulajdonosok azonosítását illeti, ez is bonyolult és komplex dolog, azokra vonatkozik, ez csak a, akik több mint 50%-ban rendelkeznek de természetesen sokkal szigorúbb intézkedéseket is hozhattunk volna. Adott esetben a tagállamoknak van mozgásterük, de ez túl nagy pillanatnyilag azt jelenti, hogy hátsó kapukat, kiskapukat nyitnak meg a tagállamok számára. Ezt alaposan ellenőrizni kell. Majd mindenek előtt, amikor az alapítványokról beszélünk, azt hiszem, hogy a szervezet bűnözés szívesen él ezzel a lehetőséggel. Köszönöm Váli úrnak, most pedig Péter Leor másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A monetáris unió és a fiskális politika jegyében küzdenünk kell az illegális, sokszor határon átnyúló pénzátutalások, a pénzmosás ellen. A parlament és a tanács különösebb bonyodalmak nélkül most megegyezett és jelenleg, illetve ma lefolytattuk a vitát a közös biztonsági politikáról is. Nagyon fontos, hogy megóvjuk az unió integritását. Tudjuk, hogy az illegális pénzmozgások eredményeként a pénz sokszor adó paradicsomokba köt ki. Nyomás alá kell helyezni azokat az országokat, ahol működnek ezek az adó paradicsomok. Növelni kell a transzparenciát és rendkívül lényeges az is, hogy a tagjelölt országok tartassuk tiszteletben ugyanezeket a sztenderdeket, akadályozzuk meg az illegális pénzmozgásokat. Még fél eh, percem lenne, ezt a következő hozzászólnak felajánlom. Köszönöm szépen Péterle kollega, egy percben Jutova asszonyé a szó три законодателни пакети до този момент са приети в битката с прането на Nagyon jó, hogy eddig elfogadtunk már különböző jogszabályokat az adó a pénzmosás ellen, de sajnálatos módon ezek sosem érték el a kívánt célt, mert a bűnözés az mindig egy lépéssel előttünk van, új politikát, szigorúbb jogszabályokat hozzunk, és egységesen kellene fellépni a korrupció, a pénzmosás ellen. Európának éljen kellene járni az adóparadicsomok elleni közdelemben is. Az Európai Bizottság figyelembe kíséri Bulgáriát és Romániát a tekintetben, hogy hogyan küzdenek meg a korrupció elleni közdelemmel, de ez a megközelítés kimerült. A korrupciós jelentése Malmström asszonynak megmutatta, hogy ez olyan dolog, ami valamennyi országban jelen van. Éppen ezért egységes európai szabályozásra van szükség, közelítésre van szükség a büntetőjogban, és ez a fontos, hogy egy új stratégiát érjünk el 2020-ig. Köszönöm szépen, Jutova kolléganő, és Van Dalen kollégái a szó. Elnök úr, a pénzmosás a gazdaságnak legalább 600 milliárd euróban kerül. Illegális pénz, amely kábítószerkereskedelemből, embercsempészetből származik, és ezek bekerülnek a reál gazdaságba de ez az új jogszabály, a pénzmosás elleni jogszabály és a terrorizmus finanszírozás elleni jogszabály alapvetően támogatandók, hogyha az illegális kereskedelem ellen lépünk fel, és hogyha a csalások, a csaló praktikák ellen lépünk fel, mert ez károsítja a törvénytisztelő polgárokat. Az adatvédelem kérdése. Ugye az adat adatokat, személyes adatokat a pénzmosás kapcsán felbukkan adatokat nem szabad kereskedelmi célokra felhasználni. Itt a biztos felhívom arra, hogy erre nagyon figyeljenek oda. Meg kell akadályozni a visszaélést a személyes adatokkal, a polgárok adatait védeni kell. Köszönöm szépen Van Dalen kollégának, Makovai kolléganő. Másfél perc. Ami a pénzmosást illeti, valóban egy lépést tettünk előre. Számtalan alkalommal a pénzünk kikerül a megfelelő útvonalakról, és a politikusoknak ezzel foglalkoznia kell. A vállalatoknak, esetében ugye a személyektől az igazi adatokat kérjük, de az adatokhoz való hozzáféréshez nem biztosított az állampolgár számára, vagy az újságírók, csak akkor, hogyha jogos érdeket tud bizonyítani. Tehát itt korlátok vannak, ez korlátokat és problémát jelent a nyilvántartás való hozzáférése tekintetében. Ugyanakkor a fantom cégeket ezzel nem tudtuk megszüntetni, vagy kizárni. Vannak olyan vállalatok, multinacionális multinacionális vállalatok, amelyek óriási nyereségre tesznek szert, és ezt az adóparadicsomokba teszik. És a, mindig erre vannak lehetőségek, és ez az Európai Unió hibája, mert lehetővé tesszük, hogy az Európai Unió belül is vannak adóparadicsomok, mint például Luxemburg. Ez több milliárd elveszett eurót jelent az állampolgáraink számára, mert ezek a vállalatok természetesen nem fizetik meg az adójukat úgy, ahogy ezt kellene. És aztán ott vannak a kaszinók. Ezek tipikusan pénzmosó intézmények minden nap éjszaka pénzmosást végeznek, nincsen kötelezettségük, hogy az ügyfelek személyazonosságát bizonyítsák. Tehát az adó csalás továbbra is egy fontos kérdés. Szeretnék felhívást intézni, de beszor... Slány kolléganő, köszönöm szépen az elő önök és az olasz elnökségnek. Azt hiszem, hogy tényleg halad Európa ezen a területen, amikor fellépik a szervezett bűnözéssel, a pénzmosással és az adócsalással szemben. Rendkívül fontos ez a nyilvános központi kötelező regiszter az összes tagállamban. Itt a megfelelő adatokat be kell gyűjteni a tényleges tulajdonosokról, és hát vonatkozik ez az alapítványokra, a strasztokra is. Természetesen a hozzáférés ügyében nagyobb nyitottságot vártunk volna el. Kezdetnek jó ez, de későbbiekben ezt tovább kell bővíteni. Egyelőre a civil társadalom és az újságíróknak kell bizonyítaniuk, hogy jogosak, tehát a, a szervezet bűnözés elleni fellépés, az adó csalás elleni fellépés rendkívül fontos, mert több száz milliárdos összegről beszélünk, ami kár keletkezik nálunk. Úgy gondoljuk egyébként, hogy végeredményben globális megoldásra van szükség. Egy hosszú úton járunk, ez volt az első lépés. Köszönöm szépen Slány kollégának. Jastowski kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, támogatom azt, hogy óvatosan, elővigyázatosan alkossunk meg új jogszabályokat az adócsalások, a pénzmosás vonatkozásában, de itt azért helye lenne a szigorúbb jogszabályoknak is. Meg kell alkotni azokat az eszközöket, amelyekkel valóban hatékonyan küzdhetünk a pénzmosással szemben. Egyetértek a létre meghozandó nyilvántartással, de nem osztom azt a meggyőződést, hogy ez a nyilvántartás veszélyeztetné a, e, a személyes adatok védelmét. Ez a nyilvántartás nagy segítségünkre lesz a pénzmosás elleni küzdelemben. E, ne jöjjünk itt adatvédelmi érvekkel, kifogásokkal és végül is e, végre kell hajtani, majd át kell ültetni ezt a jogszabályt nagyon pontosan, az Európa Tanács ajánlását ebben a témában nem hajtottuk végre, most a végrehajtást nem lehet elhanyagolni. Elnök Pitéra képviselője a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. A pénzmosás közvetlenül kapcsolódik a szervezett bűnözéshez. És ez nagyon káros hatással van a pénzügyekre, a nemzetközi gazdaságra. Nagyon jól láttuk azt az elmúlt évek példáin is, hogy a, az állam potenciális bevételei kerülnek át a bűnözőkhöz, akár a GDP 2,7%-át is eléri ez a veszteség, és évről évre nő. Közben egyre fejlettebb technológiát alkalmaznak, a szabad tőkemozgás mellett számos eszközük van a pénzmosodáknak. Különösen a e, banki e, szférában hát azért sok lehetőség van a pénzek elrejtésére, és így az adó elkerülésére, és ezekből a pénzekből sokszor a terrorizmust finanszírozzák. Ez pedig nyilván jelentős veszélyekkel jár. Ezért a nyilvántartás, amiről a javaslat szól, nyilvánvalóan segíteni fog minket abban, hogy a nemzetközi terrorizmus finanszírozását megnehezítsük, és a szervezett bűnözés ellen is hatékonyabban tudunk majd így fellépni. Köszönöm szépen, Pitére úr. Másfél percben Szehoszki úr következik. Předsedo, vážená paní eurokomisařko, vážení... Tisztelt biztos asszony, Tisztelt jelentéstevők, árnyék jelentéstevők, társjelentéstevők, engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a munkájukért, amit ebbe az irányába fektettek. Büszke vagyok arra, hogy a cseh biztos ezt a nagyon fontos dokumentumot elénk terjesztette. Ez valóban előbbre viszi Európát az illegális tevékenységek elleni küzdelemben, mint amilyenek a pénzmosás, az adócsalás és egyebek itt a megemlített összegek nagyon aggasztóak. Senki sem mondhatja biztosan azt, hogy a pénz honnan, hová megy, és kinek az érdekében. Éppen ezért úgy gondolom, hogy alapvetően fontos, hogy ezeket a tranzakciókat megfelelően hosszú távon figyelemmel kísérjük, és átlátható módon tegyük mindezt. Én személy szerint támogatom a készpénz nélküli gazdaságot. A készpénz nélküli gazdaság nagyon jelentősen előbbre viheti Európát a pénzmosás elleni küzdelemben. És engedjék meg, hogy hangsúlyozzak még egy dolgot, amelyről itt nem hallottam. Az egyik jelenség, elem, jellemzője ennek a tevékenységnek, hogy mindig váratlan irányba megy és fejlődik. Tehát az uniós szinten kell az eszközöket kidolgoznunk, de partnereinkkel nemzetközi szinten együtt kell működnünk. Stokowski.

Mr. Uh, Tisztelt elnök úr, nagy öröm, hogy uh, szót adott. Köszönöm szépen. Örülök annak, hogy ebbe a uh, bevették a végkedvezményezettek nyilvántartását. Egy ilyen nyilvántartás, ez szolgálhatja a jogos érdekeket. Azok a tagállamok, amelyek szeretnének átláthatóbbak lenni, és szélesen kívánják a jogos érteket értelmezni, azok kivételt tehetnek, és a teljesen vagy részben kivételes esetekben rendelkezésre adhatják a, ezeket az adatokat, de oly módon, hogy fellépjenek a megfélemlítés, az emberrablás és egyéb bűncselekmények ellen. A négy MLD lehetőséget ad arra, hogy maximális átláthatóság jöjjön létre a vállalatok tulajdonosai és kedvezményezettjei között egész Európában. Köszönöm szépen! Frunculika kollega. Most pedig ugye a kedzsi eljárásban mindig a megfelelő szabályok mentén járok el, és így adom meg a szót. Marias képviselője a szó most. Köszönöm szépen, elnök úr! Most már van lehetőség arra, hogy vállalatok, akik nem akarnak adózni, sok milliárd eurót adóparadicsomokba visznek. Eh, Afrikába, vagy Európa déli részeire, ahol működnek ilyen adóparadicsomok nemzetközi multinacionális vállalatok, akik Görögországban is rendelkeznek székhelyel, sokszor nem fizetnek adót a jövedelmük után. Azután itt van a LuxLeaks, a nagy botrány, ennek kapcsán is láttuk, hogy milyen sok nyereséget nem adoznak le a vállalatok és azután az ilyen jövedelemből nem ritkán terrorista szervezeteket finanszíroznak. A tényleges tulajdonosok nyilvántartását üdvözlöm, de ezért garanciákra van szükség az adatvédelem szempontjából is. Ami a kaszinókat, szerencsejátékokat illeti, ezekre is szükség van. Köszönöm, Maria Szúr, most pedig Jakubcsics képviselője a szó. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt biztos asszony, kedves kollégák, képviselőtársaim, üdvözlöm ezt az új jogszabályt, és örülök, hogy sikerült újabb lépést előre tennünk, de ez csak egy lépés. És több minden arra mutat, hogy tovább kell küzdenünk azok ellen, akik pénzmosással végeznek, akik megfosztják a költségvetést, a gazdaságot az adóktól, a államokat megillető pénzektől. Tehát üdvözlendő ez a javaslat. De végül is sok minden attól függ majd, hogy a tagállamok hogyan járnak el, hogy ők mennyire komolyan küzdenek a terrorizmus finanszírozás, a pénzmosás ellen. És van itt egy probléma még a harmadik országokkal kapcsolatban is. Világosan kell látni, nem tudjuk megoldani a problémát a harmadik országokkal folytatott aktív együttműködés nélkül. Elnök, köszönöm szépen, Jakovcsics kollega. Soltész úr következik. Hvala za besedo. Torej oba dokumenta, in direktíva, in uredba eh, Köszönöm szépen. Ezek a dokumentumok és a szabályozások a jó irányba mutatnak, azonban eh, nem szabad, hogy eh, még pesgőt bontanunk, mert a pénzmosás egy komoly, valódi fenyegetés a gazdasági, gazdasági rendszerünkre nézve, és több százezer milliárd euró megy el évente csak Európában adókikerülés útján. Ezért komoly és szigorú fellépésre van szükség. Úgy gondolom, hogy mindenképpen ezek az új szabályok, egy komoly előrelépést jelentenek a megfelelő irányba, ami pedig a nyilvántartást illeti a ö, jogos tulajdonosokra vonatkozva, ez egy igazi átláthatóság nélkül tudjuk, hogy milyen problémákat jelent. Ugyanakkor nem mindig könnyű megoldást találni. De a pénzmosás kérdése az egyik legnagyobb kihívás valamennyiünkre, hogy jobban szervezzük meg gazdaságainkat és pénzügyeinket. Köszönöm. Köszönöm szépen Soltész kollégának, most pedig az utolsó Szver kolléga. Köszönöm szépen, hogy szót kaptam, elnök úr. Gratulálni szeretnék mindennek előtt eh, a jelentés készült ilyenek, kiváló munkát végeztek. Ha hallottuk már, hogy a globális gazdaság mint egy 500, a GDP mint egy 5%-át veszíti el az ismert módon, és nyilvánvalóan az összefügg a szegénységgel is. El tudjuk-e képzelni azt a helyzetet, hogy az összes pénzt, amiről beszélünk, ezt emberi tőkére költenénk, emberi erőforrásokra, az összes országra szétosztva, Éppen ezért teljesen jogos, hogy bűnüldözési lépésekre van szükség, és az adóhatóságnak is fel kell lépniük. Jobban kell regisztrálnunk a tényleges tulajdonosokat, teljesen jogos ez és az adóparadicsomokat jobban kell figyelnünk, és egy átfogó megközelítésre van szükség a globális megoldás érdekében. Úgy gondolom, hogy helyes pályán mozgunk, és a problémákat jobban meg tudjuk oldani majd a jövőben, mint eddig. Gyurova biztos asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót. A vitát nagy figyelemmel hallgattam, és az a benyomásom támad, hogy a holnapi szavazás után tényleg elindulhatnak a dolgok, és sikerül elérnünk azokat a pozitív eredményeket, amelyekről beszéltünk a két jogszabályból álló csomag elfogadása kapcsán. Önök beszéltek büntetőjogi kérdésekről és adatvédelmi kérdésekről is. Ezért szeretnék ezzel kapcsolatban is néhány dolgot elmondani. Hogyan képzeljük el a szervezett bűnözés elleni küzdelmet? Hogy mondjam el, hogy nagyon átfogó megközelítést alkalmazunk a bűnözés elleni küzdelemben. A büntetőjog területén Jelenleg dolgozunk azon, hogy meg tudjuk erősíteni a Eurojustot és az Europolt, erősítsük, növeljük ezáltal a biztonságot Európában. Említették a harmadik országokat is, és azt, hogy szükséges a harmadik országokkal való együttműködés is, szeretném elmondani önöknek, hogy a biztonsággal kapcsolatos programunk kapcsán az ECRIS eh, nyilvántartást is megújítjuk. Ez eh, a harmadik országok eh, beli állampolgárokat, bűnözőket tartalmaz ez a regiszter, regiszter és ilyen módon több információhoz jutunk gyanúsítottakkal, potenciális elkövetőkkel kapcsolatban. A másik fontos kérdéskör az adatvédelem. Örülök annak, hogy az új rendelet is hozzám tartozik, ugyanis az adatvédelem reformja, amelyen dolgozunk, és remélhetőleg idén sikerül a tanácsban befejezni ezt a munkát az adatvédelmi reformmal kapcsolatban, és akkor jövőre következhet a trialógus. Ez a munka tehát egy forradalom, mert 28 rendszert fog felváltani egy erős pán-európai adatvédelmi rendszer személyes adatok védelméről a pénzmosás irányelv kapcsán is természetesen beszélnünk kell, és ez összefügg a az adatvédelmi reform kapcsán folyó erőfeszítéseinkkel is. Nagyon nagy figyelmet fordítunk az alapvető jogok védelmére, itt elsősorban a magánszféra védelme, a személyes adatok védelme különösen fontos. Ez a két jogszabály, amiről most itt beszéltünk a vita során, ezzel kompatibilisek, és nagyon jól tudnak majd működni a gyakorlatban is. Magáról a csomagról még a következőt mondanám. Örömmel hallgattam, hogy önök szerint ez egy gyakorlatias, arányos, működőképes jogszabálycsomag a pénzügyi bűnözés területén. Ezen túlmenően a szervezett bűnözés, a pénzmosás, az adóelkerülés és más ehhez kapcsolódó bűncselekmények elleni fellépés is hatékonyabb lesz ezáltal, és persze többször említették a terrorizmust is, és az ez elleni küzdelmet. Nem elég persze, megmenteni ezeket a pénzeket, megakadályozni azt, hogy ez a pénz eltűnjön valami fekete lyukban. Ezt a pénzt sokkal jobb célokra kell felhasználni, ezt is többen említettek. De nem csak a pénz megmentéséről van szó, hanem itt emberi életeket is meg kell mentenünk. A pénzügyi tranzakciók ugyanis rendszerint vagy gyakran az első jelei annak, hogy valamilyen terrorista mm, akció készül. Ezért is rendkívül fontos szerepe van annak, hogy erősödjön Európában a biztonság. Még egyszer szeretném megköszönni önöknek a támogatást, és remélem, hogy holnap a szavazás további lendületet ad az ügynek. Köszönöm szépen, és most Karinc úrnak adom meg a szót két percben. Köszönöm szépen. Szeretnék ismételten köszönetet mondani valamennyi kollégának, akik együttműködtek ennek a jelentésnek az elkészítésében. A politikai frakciónk véleménye nagyon jól kialakult, és támogatni tudjuk ezt az irányelvet, amely mindenképpen javítani fogja a pénzmosás elleni küzdelmünket, illetve az európai nyilvántartást a tényleges tulajdonosokról. Köszönöm szépen, Sargentini asszony két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sok kollégám rámutatott arra, hogy a e, nyilvános regiszter valójában nem lesz nyilvános, mert jogos érdeket kell bizonyítani. Ugyanakkor szeretném e, rámutatni arra, hogy a javaslat azt mondja, hogy a e, hatóságnak kell megmondania, hogy, illetve bizonyítania, hogy aki kéri a betekintést, az nem rendelkezik a, az érdekkel az újságíró elmehet a bíróságra, és kérheti, hogy nyissák meg előtte, és mert nem hiszném, hogy bármilyen hatóság is azt mondhatja, hogy ön állampolgárnak nincs jogos érdeke, és nem kaphat betekintést egy nyilvántartásban, hogy megnéz a korrupcióra vagy a pénzmosásra vonatkozó adatokat. Adta hozzáférést kell, hogy adják. És hogyha itt már azt mondjuk, hogy ez korlátozott, akkor ez korlátozott is lesz. Ha itt azt mondjuk, hogy próbáljuk ki akkor eh, át tudunk törni, és akkor még nyitottabb lesz ez a nyilvántartás. Köszönöm szépen, el... mondja az elnök. Kerkop kolléga. Azt hiszem, ez egy rendkívül érdekes vita volt. Köszönöm a bizottságnak a kommentárokat és az elején és a végén. Két pontot szeretnék kiragadni. Úgy gondolom, hogy a a negyedik irányelv időben és helyesen született meg. Hallottam bizonyos aggályokat mindenek előtt, ami az alapítványokat illeti. Itt voltak nehézségek, itt egy személyre vonatkozó információk is előkerülhetnek, és parlamentként nagyra becsüljük a magánszférát, ezért arányosan fellépnünk az alapítványok esetében Látjuk, hogy a probléma nap mint nap felmerül, és technológiai képességeket kell, fejle- kell fejlesztenünk, mert ezt megteszik a másik oldalon is, és a kibervilág is, ezt, amit mások is hangsúlyoztak, új kihívásokat jelent. De azt gondolom, hogy meg, kezelhető megoldásokat találtunk, és általában üdvözlendőnek tartom ezt. Minden alatt köszönöm az érintetteknek a munkát, és remélem, hogy a szavazás is sikeres lesz holnap. Köszönöm szépen. Simon Péter következik. Elnök úr. Én is szeretném még egyszer megköszönni mindenkinek az együttműködést, és végül szeretném leszögezni, hogy elértünk a kompromisszumhoz, elégedettek lehetünk, hogy sikerült megalkotnunk ezt a központi nyilvántartást, amely információt ad a tényleges tulajdonosokról és átláthatatlan konstrukciókról. De azt is világosan látnunk kell, hogy a pénznyomás, a csalás elleni küzdelmet újra és újra el kell indítanunk, mert folyamatosan fejlődnek a konstrukciók. Ezért holnap és azt követően nem csak reagálnunk kell, hanem ambiciózusan, proaktív módon kell eljárnunk. Most a kompromisszum után két további fontos, további fontos lépéseket is meg kell majd tennünk. Az új EU e pénzmosás ellen irányelvet hatékonyan kell átültetni, és a tagállamok e, kell, hogy biztosítsák a legitim érdekkel e, rendelkezők számára a hozzáférést a nyilvántartáshoz, ezt nem szabad megakadályozni a tagállamok nyomozói gyorsan és könnyebben hozzá kell, hogy férjenek a nyilvántartásokhoz. Nehezen értjük meg, hogy a tagállami nyilvántartások összekapcsolásával miért kell négy évet várni, amikor az információk már rendelkezésre állnak, viszont az összekapcsolás nélkül nem lesz csere. Közösen kell fellépnünk, ugyanis a pénzmosás, a csalás nem ismer határokat, ezzel ellen európai és globális szinten kell harcolnunk. Dezbaterea comună este închisă. Köszönöm szépen. Ezzel a vita lezárult, és a szavazásra holnap kerül sor. Most pedig következik a következő napi rendi pont. A közös vitáról van szó, melynek témája a ö, ö, fizetésképtelenségi kérdés. Zivka